problème de... Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy elkezdhetjük, amint két Taylor is helyet foglalt a e mobiljával. Wir hatten ja letztes Mal a múltkor megállapodtunk abban, hogy nem fogunk mindent kinyomtatni, ugye Wim van de Kamp? Csak a különleges vendégek kedvéért tettük ezt meg, már amúgy is nagyon sok időt és papírt spóroltunk így meg. Te nem kérted? De, de. Ó, de das jetzt... Hát ez kínos. Gut. Rendben, a napirend tervezetet mindenki megkapta, és ha nincs ellenvetés, akkor elfogadhatjuk. Péter van Dalen. Ja, Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. A napirend bemutatása előtt a következő pontot szeretném felvetni. Holnap fél egykor a biztonsági vizsgálat tekintetében illetve az MH17-es kelet-ukrajnai járat járatbal esetével kapcsolatban egy meghallgatást szervezzünk szakértőkkel. Azt szeretném kérni önöktől és a koordinátoroktól, hogy hívjuk el a biztonsági a foglalkozó bizottság tagjait is, a novemberi napirend alapján. Próbáljuk meg beilleszteni a mi munkarendünkbe ezt a meghallgatást, hogy minél többen részt vehessünk rajta. Oké, okay, Rendben. Tehát akkor ez nem a mai napi rendre vonatkozik, hanem novemberre, majd a koordinátorok ülésén megvitatjuk, de úgy gondolom, hogy nem lesz ellenvetés. Minden esetre majd még tájékoztatunk erről akkor a napirend elfogadása, illetve a jegyzőkönyv elfogadása szeptember 14-15-i ülés jegyzőkönyvvel nincs ellenvetés, akkor jóvá hagyjuk. What is wrong? Mi a gond? Dann kommen wir Rendben, akkor a harmadik napi rendi pont következik, a kikötői szolgáltatások. Knut Fleckenstein az előadó, akinek meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, Először is köszönöm, hogyha megnézzük a 712 módosítót, és ebből levonjuk az én 90 módosítomat, akkor kb. 610 módosító indítvány marad a kollégák részéről. Hogyha ez nem szorgalom, akkor nem tudom, hogy hogy nevezzem. A tervezet, a kompromisszumok tervezetteit eljutattuk az árnyék jelentéstevőkhöz. Volt egy első eszmecsere egyeztetés, ott az egyes cikktől a kilences cikkig terjedő részeket vitattuk meg. Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes pontban már sikerült megállapodnunk, hanem egész egyszerűen átfutottuk ezeket. Csütörtökön kerül sor a következő anyagra, és október 27-én lesz egy harmadik eh, egyeztetés. Ami a tartalmat illeti, a piacra jutás esetében döntő fontosságú, hogy nem csak a címeket módosítottuk, hanem ennek fényében a tartalmat is módosítanunk kell. Már nem a piacra jutás a fontos, hanem a kikötői szolgáltatások megszervezése. A kettes fejezet azt hiszem, hogy most egy nagyon pozitív színezetűre alakult, és ezt megpróbáljuk kihasználni. Az összes frakció ezt a megközelítést támogatja. A szervezeti formák sokszínűségét szeretnénk kivenni, és a piacra jutást mindenki számára lehetővé kell tennünk. Ami a pénzügyi átláthatóságot illeti, ez a rendelet magja, és még visszatérnék erre, ez um, az állami támogatásokkal összefüggésben olvasandó. A kikötői szolgáltatások díjának átláthatósága természetesen egyértelmű, ezt biztosítani kell, főleg amikor uh, közpénzekről van szó. Jogunk van áll a lehető legjobb átláthatóságról biztosítani a kikötői szolgáltatókat és az adófizetőket is. Ami a kikötői létesítmények, a kikötők díját szintén átláthatóan, átláthatóan kell alakítani, ugyanakkor a kikötők esetében lehetővé kell tenni az egyéni alkupozíciót is. Ami pedig a pénzügyi átláthatóságot illeti, az állami támogatásokat kell megemlítenünk. Tudjuk, hogy ez nem közvetlenül ehhez a rendelethez kapcsolódik, de indirekt módon azért nagyon is kapcsolódik hozzá. Ugyanis a blokk kivételekkel kapcsolatos, a csoportos kivételekkel kapcsolatos irányel felülvizsgálatát 2015 végére jelentették be, de ma arról tájékoztattak, hogy ez semmiképpen sem tartható. A kikötők szerepelnek majd ebben a rendeletben, előreláthatólag. A következő árnyék jelentéstevői ülésen pedig meg kellene vitatnunk, hogy melyek számunkra a vörös vonalak tartalmilag, és az eljárás szempontjából is mi a legfontosabb számunkra, hogyha ez nem sikerül. Vagyis kérdésként is feltehetnénk. Lehetséges-e az például, hogyha egy egyértelmű nyilatkozatot tesznek, amivel mi jóvá, amivel mi egyet tudunk érteni, akkor, a, akkor ezt, erről mi szavazhatunk, de a parlament nem. Mi történik akkor? Az eljárás szempontjából mi az, ami számunkra elengedhetetlen, és tartalmilag is ezt meg kell vitatnunk itt a szakbizottságon belül, hiszen ez természetesen nem csak a szűk kört érinti. Ami a képzést, illetve a szociális standardokat illeti, az álláspontok annyira nem eltérőek, abban a tekintetben, hogy ezt is meg kellene említeni, de azért eléggé eltérőek a nézetek arról, hogy ott mit írjunk pontosan, hogyan fogalmazzuk ezt meg. Egyértelmű, hogy a rendelet keretében ezt a kérdést nem fogjuk tudni orvosolni, de legalábbis utalhatunk a problémákra, és az érintett feleket felszólíthatjuk arra, hogy találjanak megoldást. Én bízom abban, hogy talán jobban sikerül majd ez, mint nekem ebben a tervezetben, ugyanis egy, egy közös javaslatról van szó, hogyha a munkáltató és a munkáltatók és a munkavállalók is ezt lehetővé teszik, illetve fontosnak tartják, akkor talán ott támogatást találhatunk. Ami pedig a kikötők autonómiáját illeti, ez egy olyan pont, ami nem mindenki számára kielégítő, főleg a spanyol kollégák elégedetlenek ezzel. Ugyanakkor, ha a verseny erősítéséről van szó, akkor véleményem szerint a kikötők tulajdonképpen ezen használati díjakat eszközként kell, hogy tudják majd felhasználni, és nem szabad, hogy a központi kormányok előírásait kövessék. Bizonyos országokban azonban a helyzet az, hogy um, egyfajta um, átlagos költségeket, általán díjakat próbálnak uh, megszabni, megpróbálnak uh, előírni egyfajta használati díjat. Amennyiben ez így érvényesül, akkor véleményem szerint ez nagyon is ellentmond a szabad verseny szellemiségének, amit viszont erősítenünk kellene ezen a belső piacon, hiszen ez gyakorlatilag ez egy, ez egyfajta kereszt szubvenciónak minősül. Az jelentéstevők majd a következő ülésen fogunk egyeztetni ezen pontokról, és tudom, hogy egyesek számára ez a hazai helyzet fényében nehézkes lehet, de érdemes volna időt szentelnünk ennek megvitatására. Még akkor is, ha nem vagyok biztos abban, hogy a tanács különösebben előzékeny lesz velünk szemben. És az utolsó pont, a felügyelet, valamint a felhasználókkal való konzultáció, mind a kettő esetében elmondhatjuk, hogy olyan megoldás nincs, ami mindenki számára azonos a felhasználókkal való konzultáció csak akkor eh, hasznos, hogyha a használati díjak eh, kialakításáról kikérhetjük a véleményeket, de hogy a konzultáció milyen formában valósuljon meg, ezt a kikötőkre kellene bízni. A felügyelet esetében pedig mindenek előtt az a fontos, hogy egy független panasztételi szerv létrejöjjön, jó néhány tagállamban ilyen már létezik, de ennek a formátuma, hogy egy, egyfajta versenyhivatal, vagy egy bíróság, vagy egy minisztérium legyen, ezt a tagállamokban kellene eldönteni. Végezetül pedig szeretnék még öt pontot megemlíteni, amit az érdekelt felek is mindig hangsúlyoznak, és amelyekkel ezért foglalkoznunk kell. Az árnyék előadók részben már meg is vitatták ezen pontokat. Az egyik pont, hogy a kis méretű kikötőket kivehetjük-e a hatályból, hiszen a bürokratikus felhajtás túl nagy lenne számukra, és a kis méretű kikötők számára egy ilyen szabályozás nem lenne előnyös. Véleményem szerint ezt érdemes fontolóra venni, de nem szabad csak a rakománykezelést figyelembe venni, ugyanis vannak kikötők, ahol nagyon sok az utasszállító hajó, érdemes volna megnézni, hogy ott is tehetünk-e valamit. Másodszorban ki határozza meg, hogy milyen szervezeti formát alkalmaznak a kikötők, ezt nem csak az irányító tanács vagy az illetékes hatóság teheti, hanem adott esetben az érintett tagállamra kell bízni, úgy gondolom, hogy ez a javaslat is, ha nem tévedek, Fandalen úrtól jött. A szolgáltatók korlátozása pedig hogyan néz neki, folyik erről még a vita. Egyesek véleményem szerint joggal bírálták, hogy pontatlan ez a megfogalmazás, és túl bő terjedelmű talán ezt lehetne tisztázni úgy, hogy egy zárt listáról egy nyílt listára térünk át, de ennek részleteit is meg kell vitatni, és meg kell nézni a megfogalmazást. Egyesek hangot adtak aggájaiknak arra vonatkozóan, hogy tisztességtelen verseny is kialakulhat abban az esetben, hogyha kikötői szolgáltatók aktívá válnak. A rakományra ez nem vonatkozna, de elméletileg a jövőben más formát is ölthet ez. Ilyenfajta konfliktust úgy gondolom, hogy mindannyian el szeretnénk kerülni. Ez még csak elméleti síkon létezik, de meg kell vitatnunk. Előreláthatólag november 9-én, 10-én szavazunk itt. Remélem, hogy ezt meg tudjuk oldani. A TBC áll e mögött, tehát ezt még meg kell erősítenünk, és remélhetőleg a következő annyi kerüldői ülés után majd meg tudjuk erősíteni, hogy vajon tartható ez vagy sem és ezt követően majd a szakbizottságban elmondhatjuk, hogy a támogatásokkal és az eljárásokkal kapcsolatban mi az álláspontunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elizabeth Fassenberg a következő. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek azt a nagyon fontos munkát, amit kifejtett. Nem egyszerű téma ez, és nem egyszerű szöveg, amelyben meg kell fogalmazni a álláspontját. Nagyon sok kompromisszumot kellett megkötnünk ahhoz, hogy a szöveg létrejön, jó alapot kínálnak ezek a kompromisszumok további munkához. A korábbi ülések során az árnyékelőadók alapként tudták használni a szöveget, nem további pontokon lehet még javítani, ezeket még meg kell vizsgáljuk. És talán ki tudjuk egészíteni. Talán egyes rendelkezésekben mm, bár nem a leglényegi pontok, ezek lehetne egy kicsit úgymond szerényebben fogalmazni. Aztán foglalkozni kell a, a munkavállalók jogaival, aztán a B a pontban, a négyes cikkben 8-asban, 10, 10 A pontban és még pont, más pontokon konkrét fenntartásokat fogalmazunk meg. Mert ezekben a kérdésekben nem ez a rendelet kell, hogy meghatározza a körülményeket. Itt a szociális párbeszéddel, társadalmi párbeszéddel foglalkozó szervezet kell, hogy intézkedjen, illetve szociális párbeszéd tárgya kell legyen ez a kérdés. A munkavállalók jogai a tagállamok hatáskörébe esnek, itt tehát a szubszidatás elvének kell érvényesülnie. Szerintem túl szélesre vettük a hatályt, és megsértjük ezzel a szubszidatás elvét. Ugyanakkor a kikötők működését illetően pedig sem, megfelelő a hatály. Aztán a meghatározások körében szerintünk annak érdekében, hogy a szöveg világosabban értető legyen, nehogy nyitva kétséges értelmezéseknek lehetőséget, helyén való volna, hogyha a felelős hatóság meghatározása eset definiálnánk. A hármas cikkben egy nagyon komoly viták tárgya volt ez a cikk, a jelentéstevő szeretett volna törölni egy pontot, sikerült ugyanakkor a kompromisszumot megkötni a, a kikötői szakszervezetek témájában a négyes cikkben szerintünk nem a kikötő irányító hatósága felelős a képzés biztosításáért, vagy hozzáférés biztosításáért. A 366-os módosító ugyanakkor a kompromisszum alapja lehet az információ forrásához való hozzáférésben. Aztán a, a szolgáltatók számának korlátozása szerint témájában a beadott szövegben a hatos cikk jó felé mozdul el, mert itt egy új 3A bekezdést javasol, amely megismétli a már létező ö, esetjogot, szerint átadható eljárásban kell ez történjen diszkrimináció nélkül. Ugyanakkor az esetjog alkalmazása problémákat is jelenthet, mert sokféleképpen értelmezhető és ezek a széttartó értelmezések eh, a jogbizonytalansághoz vezetnek. Ezért szerintük a kompromisszumba be kell tenni azokat a módosítókat, amelyek konkrétan meghatározzák a szolgáltatók száma csökkentésre vonatkozó eljárás pontos miben létét. Annak érdekében, hogy mindenféle kétséget eloszlassunk a jogalkotói szándék elől, végsősorban a befektetők számára kell stabilitást biztosítani hogy világosak legyenek azok a jogi keretek, amelyekben működhetnek. Aztán a nyolcas cikk. Ugye a hatos cikkben említett módosítók tárgyában a munkavállalók szabad mozgása a, a, párbeszéd, a szociális párbeszéd követően léphet be, mint lehetőség, nem közben. Tehát amíg folyik a társadalmi párbeszéd, a szociális párbeszéd egyeztetés a munkadó munkavállalók között, akár a működést akadályozhatja is, és a a negatív hatással lehet. Tehát ahhoz, hogy a munkavállalók sztrájkolhassanak, ahhoz ki kell merítsék a jogállam, a, a tagállam jogszabályának szerint rendelkezés álló egyeztetési lehetőségeket. Ugyanakkor a tagállam adott munkakörülményeire vonatkozó jogokban törölni kéne a kollektív szerződés vonatkozó talást. Aztán a, a 10A pontban egy új bekezdést javasolunk, javasol a szöveg. Szerintem nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a munkavállalók megfelelő képzésen essenek át, és új, ez az itt szerzett képességek, képesítések révén jobban tudjanak teljesíteni, és így járjanak hozzá a vállalat versenyképességének javításához. Ám az új 10 A.3-as alpontjában nem a tagállamot kellene felelősíteni azért, hogy modelleket dolgozunk ki, amelyek biztosítják ezt, hanem a szociális partnerekkel meghatározzák ezt. A 12-es cikkben pedig biztosítani kell a tagállam számára, Tehát a kiterjesztett transzeurópai hálózatokba eső kikötők esetében adminisztratív túlterhelést jelentene, hogyha ez szerint alakulna a szabályozás. Az 566-os ICR által benyújtott módosítót, meg az 565-ös, meg az 567-es, amelyet Kirkos úr terjesztett be a szocialisták részéről, hasonló igényeket határoz meg a transzeurópai házokba eső kikötőkre. A 14a pontban a infrastruktúrális díjak felhasználói kategóriák szerint volnának beoszthatók. Mindjárt zárom, elnök úr. A független felügyeletre vonatkozó bekezdéseim való csak a módosítók egy jó irányba húznak, és jelentős volt a benyújtott szöveg. Adminisztratív egyszerűsítés is lehetővé tesz, ám a tagállamok elnek olyan irányító mechanizmusokat beindítsanak, amelyekben a panaszok kezelhetőek. És bocsánat, túl sokat beszéltem. Danke sehr. Ich möchte nur daran... Köszönöm szépen. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a különböző módosítókat kérem foglalják egy kicsit össze. Önnél is feltűnt egy másik jelentés kapcsán, ott sem tudtuk megtanulni kívülről, hogy mi szerepel a módosítónkban. Sokan jelentkeztek, korlátozott az idő. Péter Fandálen következik. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Anaker nagy jelentőségű ez a jelentés, ezért is szeretnék a konstruktív munkáért köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Ugyanakkor öt jelentős pontban nem tudtunk megállapodni. Egyrészt a menetrend, az időzítés, a jelent, jelentőstevő emlékszik, november 10-e lett volna a szavazás határideje. Holott idő kell ahhoz, hogy minőségi munkát végezhessünk, tehát ahhoz megfelelő idő kell, és figyelem, hogy kidolgozzuk a még nyitváló pontokat. Nem lehet az időszorításának engedni ebben a dologban. Másodszorban Fosember kollega is utalt arra, hogy nagy jelentőségű, hogy megvizsgáljuk a tagállamok hatáskörét, az egyes tagállamban működő kikötők más és más módon működnek, más tagállami jogszabályok között. Nem lehet Brüsszelből az utolsó gombostűig mindent leszabályozni, nem akarunk szuperállamként működni, amint a tagállamra lehet bízni, azt bízzuk rá. Harmadsorban egy nagyon vitatott kérdés, és az is kell legyen, hogy a szociális aspektusok miképpen jelenjenek meg. Itt szerintem a, megint csak a, a tagállamokra kell bíznienek megszervezését. Itt nagyon hat, korlátozott a hatáskörünk. Az átláthatóság ügyében pedig megint csak a, a rejtett állami támogatások ügyében jól ismerjük a, a már folyó vitát, és azt, hogy mennyire fontos ezt úgy szabályozzuk, hogy a versenyképességünk ne sérüljön. Ez a közötti vitában is megjelent. Frakciónk célja az, hogy ne legyen túlzott bürokrácia, a 17-es kompromisszumos módosítóban is a felügyeleti hatóság meghatározása nagyon súlyos adminisztratív terheket ró a vállalatokra, illetve a kikötőkre, és nem biztos, hogy ez megéri. Ezek az, ez a téma, amelyet szerettem volna felvetni. Ugyanakkor szerintem jól haladunk, jó irányba megyünk, és még egyszer mondom, a jó munkához idő kell. Ich meine, natürlich ist Természetesen a minőség mindig a kritérium, hát nem kérdőjelezzük meg a munkánkat, most pedig Gezine Meissner következik. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Knut Fleckensteinnak az eddigi munkájáért. Már egy jó nagy lépést tettünk előre. A jelentés tervezetet nem annyira kedveltük eredeti formájában. A bizottság is az eredeti javaslatában azt állította, hogy a piacnyitás kell, a középpontba, kell, hogy a középpontba kerüljön. Szükségünk van a versenyre, bár azt állította az előadó után, hogy több versenyre nincs szükség, most viszont találtunk egy olyan kompromisszumot, ami véleményem szerint már a megfelelő irányba halad. Szerintem ez már az előttem szólók hozzászólásából is kiderül. A következő jövő héten egyeztetünk ismét, és egy központi fontosságú pont ott minden bizonyal a szociális rész lesz, erről is már említést tettek többen. Valóban a szociális kérdések és az egészségügy a szubszidiaritás hatáskörébe tartoznak, a tagállamok jogkörébe tehát, és a kikötői munka körülményeket is most fontosra szeretnék venni, de szerintem hogyha a FEPORT és az ETF egy jó javaslatot terjeszt elő, ahogyan ezt az előadó bejelentette, én is hallottam arról, hogy készülnek valamire, jó lenne, ha ők meg tudnának állapodni, mert az számunkra is talán elfogadható lenne. A munkáltatók, a munkavállalók kihelyezéséről szóló irányelv sem ez is fontos, de azt hiszem, hogy nem kell mindenről vitáznunk, hogyha van egy javaslatunk a FEPORT és az ETF részéről. Tehát ezt várjuk ki szerintem. Amit pedig jónak találok, a hatály. Ebben a kérdésben is azt hiszem, hogy sikerült elég jó megállapodásra jutnunk. Széles a hatály, még akkor is, hogyha nem tartalmaz mindent. Ez szerintem így elfogadható. A díjak átláthatósága döntő fontosságú, ezt az előadó is megjegyezte. A piacra jutás is fontos, de nem kell, hogy mindenkire érvényesüljön. Számomra a legfontosabb mindig is az volt, hogy nagyon eltérőek a kikötők a tagállamokban, és nem lenne szabad jóvá hagynunk most valamit, ami megkérdőjelez egy működő rendszert, vagy akár ellehetetleníti azt. Számomra ez mindig is vezérel volt, és úgy gondolom, hogy ezekkel a kompromisszumokkal most jó irányba haladunk. Ami számomra még fontos volt, az a magánkikötőkre vonatkozik. Egy elfogadható megoldásra van szükségünk. Nem csak Angliában, hanem Németországban is vannak magánkikötők, még ha nem is sok, és meg kell néznünk, hogyha ők is akarnak kikötői szolgáltatásokat nyújtani, akkor tulajdonképpen a hatályból ki kellene őket emelnünk, ez így lenne logikus, hiszen ha szeretnék valamit csinálni, de enyém a kikötő, akkor ezt szabályozni kell. Amit egy kicsit hiányolok a kompromisszumoknál, az a Pilot Exemption Certificate, az ALDE készített erről módosítót. Úgy gondolom, hogy nem minden kapitányt kellene arra kényszeríteni, hogy évkalauzt is fedélzetre hívjon, hiszen egy adott kikötőben lehet, hogy másképpen szabályozzák ezt, mint egy másik kikötőben, de talán találunk erre megoldást. Én minden esetre bízom ebben. Ami pedig a menetrendet illeti, jó lenne, hogyha november 9-ig elkészülnénk, hiszen a kikötői ágazatban már várják ezt a megoldást, és kíváncsiak erre, de azért nem szabadna hagyni, hogy sürgessenek bennünket, és így egy félig kész megállapodással rukoljunk elő. Szeretnénk egy tisztességes megoldást letenni az asztalra, ez is nagyon fontos. Ami pedig a kikötői díjakat illeti, német előadóként szerintem a spanyol modell, itt ülök egyébként egy spanyol kollega mellett, nem egy olyan modell, a spanyol modell, amelyet szerintem egész Európára el kellene fogadni. Nem tudom, hogy e- összeegyeztethető a versennyel, a versenyfeltételekkel. Jó lenne tehát egy elfogadható megállapodást találni mindenki számára. Köszönöm szépen. Most pedig Keith Taylor következik, és örülünk annak, hogy ismét itt van közöttünk. Minden jót kívánunk neki. Well, um, yeah, well, thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr, én mindenkit hiányoltam. Tényleg. Új térdem van, és egy ideig eltart, hogy betanulja, hogy hogyan is kell működnie. De nézzük, a kikötői szolgáltatásokat, erről sosem sikerült teljesen elfeledkezni, vagy erről nem sikerült sosem teljesen elfeledkezni. Szeretnék köszönetet mondani Fleckensteinnak, hihetetlenül jó munkát végzett, mint jelentéstevő. Az eredmény viszont, azt kell, hogy mondjam, az eredményen meglátszik, hogy milyen létező problémák vannak még a kikötői szolgáltatásokkal. Sok kikötő egyetért abban, hogy az állami támogatás sok esetében egyértelmű viszonyukat kell teremteni. Ez egy elengedhetetlen feltétele a jogbiztonságnak a kikötői ágazatban. Abban is egyetértenek, hogy a jelenlegi változat kevés, keveset tesz azért, hogy világosabban lássuk, hogy mit jelentenek az állami támogatások. A bizottság ezzel kapcsolatos szabályokkal, tehát állami támogatásra vonatkozó szabályokkal fenyegette meg a tanácsot, erre még mindig várunk, pedig ez már pár éve volt. Reméljük, hogy végéig ez megtörténik. Elnézést kérek, de nem elég jó. Nem elég jó. A frakcióm úgy véli, hogy a bizonytalanság miatt, a tovább folytatódó bizonytalanság miatt jobb lenne egy irányelv. Megfelelőbb lenne, mint egy rendelet. De természetesen megpróbálunk pozitív és konstruktív szellemben tovább dolgozni azon, hogy a jövőben haladjon ez a projekt de a frakció arra számít, hogy ha nincsenek blokk kivételek, akkor ezt meg tudjuk akkor ezt meg tudjuk szavazni. Sokan azt mondták nekem egyébként, hogy ez nem túl jó jogszabály. Ezért fontos a mi első módosítónk, ezért gondoljuk azt, hogy a PSR-rel ezt összekapcsoljuk. Igen, erre szükség van, de jelenleg ez így még nem elégséges. Sok minden, sok esetben visszakoztunk, sok esetben nem dolgoztuk ki a részleteket, ezáltal nem is tudjuk felmérni az összes lehetséges következményt. Köszönet Fleckenstein úrnak, hiszen bevette a jelentésbe a kikötő méretét. Ez nagyon fontos. Ott van például Osztend. Viszonylag kevés ott a kismértékű kereskedelem folyik. Szerintem ezeket a ezeket a követelményeket ráhúzni egy ilyen kis kikötőre, az, azzal túllőnénk a célon. Tehát a kereskedelem mértéke nem vagy volumenen nem az egyetlen kritérium. Aztán a másik dolog a kompok használata, ott is igaza van. Minősített igen, köszönjük szépen a munkát, de jó lenne, hogy ez kicsit passzolna mindez a, a valósághoz, tehát jobb munkát kell végezni, ez nem elég. Ilyen sok évig dolgoztunk ezen, akkor sokkal jobb eredményt kellett volna elérni. Köszönöm szépen. Huh? Go and go and go and get the other knee done. mikor, mikor csinálja meg a másik térdemet? Jó, hát a másikra is akkor sok szerencsét kívánunk. Most pedig ők voltak az árnyékelődők, ugye, de nagyon sokan jelentkeztek, így két percekkel korlátozzuk a hozzászólásukat, de Dominik Riki a következő. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr! Én szeretnék köszönetet mondani Knut Fleckensteinnak, aki nagyon bonyolult, de nagyon jó munkát végzett. Kommunikációs szempontból kiváló, amit elért, példaértékű, amit hallottunk. Hogyha úgy történik mindez, mint az úszó versenyeken, az olimpián, amikor a harmadszor is bemozdul valaki, akkor ugye kizárják. Nos, legyünk óvatosak. Lenne egy kérdésem a bizottság felé. A hatály kiterjesztése az egy, egyes fejezetben egy b a módosítóról van szó, elég rendesen kiterjesztjük a hatályt ezzel. Kérdezem, hogy ez jogi szempontból jelente gondot? Avagy ezzel nincs semmiféle probléma, hiszen ezen megváltozik a rendelet jellege. A, a kollégáim előttem azt mondták, hogy nem lehetetlen, hogy ez problémát jelent, például a szociális kérdésekben, vagy a környezetvédelmi kérdésekben, vagy szubszidaritás területén. Kérdezem tehát a bizottságtól, hogy ez így gond -e? Ugye a bizottságnak van javaslati joga, hogyha kiterjesztjük a, haját, a hatályt, akkor vajon benne maradunk ebben a keretben, vagy ez gondot jelent? Aztán lenne még két észrevételem. Úgy vélem, hogy a tengeren túli kikötőket, illetve a kis kikötőket ki kell venni a hatály előtt. Vannak olyan vannak olyan kikötők, tengeren túli kikötők, amelyeknek jellege, működési jellege, vagy verseny képessége nagyon eltér a kontinensen megtalálhatóktól. Nehéz megszabni egy százalékos arányt, ezt kéne megoldani. Még egy utolsó dolog, elnök úr. A beruházások kimutatása nagyon nehézséges, mert szerintem ez nem alkalmazkodik megfelelően a szabályokhoz, illetve fölmerülnek különböző kérdések az adatvédelemre vonatkozóan is. Tiboku, köszönöm szépen. Krisztina Rivodalom. Merci, président. Tout d'abord... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Knut Fleckensteinnek, kiváló munkát végzett, és még nem is járunk a végén ebben az igen fontos témában. A jelentés a bizottság eredeti liberális megközelítését nagyban megváltoztatta, az illetékes hatóságoknak sokkal nagyobb a mozgástere a nyilvános szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve normákat állítunk fel, környezeti normákat, illetve egyéb normákat, szociális normákat is. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, tudom, hogy erről még folytatódik a vita. Először is azt hiszem, hogy jó lenne egyéb más szolgáltatást is kivonni, ezek is a biztonsági kérdésekhez tartoznak, például a vontatáshoz, vontatásra gondolok. Ezek olyan dolgok, amelyek nem kereskedelmi szolgáltatások, viszont nagyon fontos a környezetvédelmi szempontból, illetve foglalkoztatás jogi szempontból. Hogyha ez nem történne meg, akkor az nagyon rosszat tenne a biztonsági normáknak a kikötőkben. Aztán arra is oda kell figyelni, hogy egyes tagállamoknak milyen különleges jellegzetességei vannak. Például az arra vonatkozóan, hogy hány tengerésznek kell egy adott időben a hajón tartózkodni. Illetve az is kérdés, hogy milyen öm, zászló alatt öm, hajózik egy hajó. Ez is tehát hozzá tartozik a kikötő biztonságához. Úgy, úgy gondolom, hogy a tagállami hatáskörbe tartozik ez, hogy ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat bevonja el a rendelet hatály előtt. Ugyanakkor nem tudom, hogy pontosan a rendeletről van szó, hiszen nem rendelkezik a rendelet attribútumaival ez a szöveg. Köszönöm. Zártuk a hozzászóló listát, Cseki Foster a következő. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek. Nagy kihívással kell szembenézem. Én csak néhány pontot szeretnék újra hangsúlyozni, amit legutóbb is elmondta, mert számunkra úgy érzékelhet, hogy történt előrelépés, támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek kizárják a tagállamokban működő kis kikötőket a hatályból, ezek kulcsfontosságúak, fontos, hogy a közkikötők, a állami támogatásoknak, kikötőknek átadható legyen, meg, és meg legyen a szabályoknak, aztán a versenyképességi piaci kivételek derogációja is fontos számunkra. Ám nem látunk elég elmozdulást a vontatás, a bevontatás, a hulladékkezelés, illetve a szociális védelem és munkavállalói védelem tekintetében nem vagyunk készek arra, hogy visszaengedjünk a National Dock Labor Scheme brit rendszerétől, 20-30 éve folyt ennek folyt a tárgyalása, nagyon nagy beruházásokat igényelt, megfelelő kapacitásokat építettünk, nem akarjuk ezt a rendszert ebből engedni. Világos kell legyen mindenki számára. Aztán ellenőrizzük azt azon módosítókat is, amelyek egy európai felügyeleti szervet hoznának létre, amely a vitákat rendezi. Ez nekünk nem jó, és a nemzeti kompetens hatóságok kell, hogy vizsgálják. Egyesek szerint a megfelelést, erre sincs szükség szerintünk. Összességében tehát ugyan történt előrelépés, én csak kilenc módosított terjesztettem be, ha csak nincs komoly áttörés az általam felvetett pontokban, akkor nem csak én, hanem Nagy-Britannia egész elutasítja majd ezt a javaslatot. Persze, miközben nagyra értékelem azt a rengeteg munkát, amit jelentéstevő lehetett. Köszönöm, Lucy Anderson a következő. Thank you, Chair. Well... Köszönöm, elnök úr ahogy ezt már júniusban is elmondtam, meglepő számomra, hogy továbbra is folytatjuk ezt a rendeletet, folytatjuk a munkát, bár mindenki azt gondolja, hogy ez nem felel meg a célkütőzéseknek, és akkor is kértem, hogy legyen egy megfelelő hatás elemzésünk, ez azóta se történt meg. Versenyről beszélünk, vagy a verseny növeléséről, a beruházások növeléséről, ezzel mindenki egyetért. Viszont nagyon fontos, hogy megfelelően kiegyenlített szociális dimenzió is kísérje ezt. A kollégák is elmondták, hogy ha lesz ilyen rendeletünk, akkor ezek a, ezek a ö, aspektusok ne legyenek benne. A kollégám Christie elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy meglegyenek a minőségi munkahelyek, illetve a biztonságot mindenképpen védeni kell. Júniusban egy másik anyaggal kapcsolatban valóban volt előrelépés, de ez csak azért volt, mert védtük a munkajogot, illetve védtük a foglalkoztatási normákat, a szociális dimenzió. Nem értem, hogy hogyan lehetne a szociális partneri kapcsolatot kiemelni ebben a rendeletben, hogyha nem, tört, nem történik elmozdulás itt. Jackie és mások is mondták, hogy milyen veszélyek leselkednek rá, hogyha ez így meg, ezt így meghagyjuk a brit miniszterek egyre inkább kihátrálnak kell mögül, és sokan azt gondolják, hogy meg kell próbálni a károkat minimalizálni. Voltak olyanok is, akik a teljes rendeletet szeretnék elutasítani, és ez több, több frakcióban is vannak ilyen emberek. Ezzel nem akarok tiszteletelen lenni Knut felé, hiszen nagyszerű munkát végzett, például a képzéssel, illetve a szociális normákkal kapcsolatban mindent megtett, hogy javítson a helyzetem. De, ahogy az egyik kolléga mondta, ha túl sokszor használjuk az információ szót, attól még nem lesz jobb a, a képzés. Még sok mindent szeretnék mondani, de az időm lejárt. Köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm, köszönöm a következő Wim van der Kamp. Elnök úr, köszönöm szépen. Én először is szeretném kifejezni hálámat és nagyra értékelésemet a jelentéstevőnek, meg az árnyék előadónak. Úgy tűnik, valóban sikerült áttörést elérnünk a e rendelet tárgyában. Persze jól értem brit kollégáimat is, akik nem akarnak rendeletet elfogadni, hanem inkább irányelvet, az elégséges volna nekik a kikötők szabályozására. Három kérdésem volna. Először is a 6.3a új cikkel kapcsolatban, amely a hetest váltja le. Nem pontosan értem, mit is jelent a koncepciós irányelv fényében mindez. Mi az, amivel kiegészítjük ezt a szöveget, és mi az, amit ezzel kidobunk, úgymond az ablakon. Második kérdésem a kikötői tarifákkal, díjakkal kapcsolatban. Ez egy politikailag meglehetősen túlsúlyozott kérdés. Kérdés, hogy a tagállam határozza ezt meg, vagy maga a kikötő ennek mértékét. Ez még egy vitatott pont. Szerintem legyünk rá figyelemmel. Aztán a 15-17-es pontokkal kapcsolatban Fleckenstein úr némi ö, át, valamilyen tudta módosítani a tanács álláspontját. Kérdés, hogy mennyire lesz ez elég. Köszönöm szépen. Luis de Gomez Pascal a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megjegyezni, hogy megbízhatónak tartom az előadót. Tudom, hogy komoly, szigorú, és éppen ezért bízom abban, hogy jó munkát végez. Az árnyékrendéstevő is számot tarthat a bizalmamra, és az aggájaimat is ki fogom fejteni. Ez a párbeszéd csak most kezdődött el, de bízom abban, hogy túl fogunk tudni lépni a nézeteltéréseken. Ahogy az elnök úr említette, fontos, hogy a koncepciókról, illetve a lényegi kérdésekről beszéljünk, még ha csak távirati stílusban is, tekintettel az idő rövidségére. A versenyképességünket fokoznunk kell, a rövid távú tengeri közlekedés az Európai Unióban nagyon fontos szerepet tölt be, vagy egyszer mindenkorra liberalizáljuk a kikötőket, vagy a különböző közlekedési módozatok közti szimbiózis lehetetlenné válik. Az egész szállítási lánc az, iparág, az ipar szempontjából kulcsfontosságú. A múltkor is elmondtuk, már most csak megismételni tudjuk, hogy a bizottság javaslata, ami a ami a szolgáltatás nyújtást illeti, nem elég bátor. Ami a kikötői szolgáltatásokat illeti, az előadó elnézést, az továbbra is hangsúlyozza az autonómiát. Mi azt javasoltuk, hogy a kikötői használati díjakat a nemzeti politika, a kikötői politika fényében lehessen meghatározni. és Spanyolország szempontjából ez kulcsfontosságú vannak bizonyos alkotmányos kötelezettségeink is ezzel kapcsolatban. A kikötők mm, privatizációja egy utolsó lehetőség lenne. Közérdekű szolgáltatásról van itt szó, amely esetében az átláthatóság és a szabad verseny kell, hogy érvényesüljön. Nem hagyhatjuk azt, hogy a közlekedés, hogy a kikötői üzemeltetők és a felhasználók között alakítsák ki a kikötői díjakat. Fontos, hogy hogy ezek átláthatóak legyenek. Most nem kizárólag a kikötői szolgáltatások piacára való hozzájutást akarjuk szabályozni, a szerződés azonban meghatározza a szabadság, illetve a szabad, szabad, szabad szolgáltatás nyújtás elvét. Végezetül, elnök úr, a a szolgáltatások, a rakománykezelés és a személyszállítás a liberalizáció keretében kell, hogy megvalósuljon. Sajnálom, hogy ilyen kevés az időnk, de ezek a fő koncepcióink, amelyeket állítottunk az árnyék előadóhoz is, meghallgattuk az észrevételeit, figyelembe vette a különböző javaslatainkat, remélhetőleg folytatódik a tárgyalás, az egyeztetés, de bízom abban, hogy ebből a párbeszédből pozitívum kerekedik majd ki egy olyan esetben, amely azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos, mert eddig még nem működött soha megfelelő módon. Köszönöm. Köszönöm. Mari Krisztina Nottu a következő hozzászóló. Halló, halló! Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2013-as bizottsági javaslat és a mostani szöveg között örömmel konstatálom, hogy pozitív fejlemények van. 2014 elején a bizottság bizonyos intézkedésekről már lemondott, melyeknek a lényege az lett volna, hogy teljes mértékben liberalizálják a kikötői szolgáltatásokat. Például a tagállamok a vontatás, a üzemanyaggal való feltöltés kérdéseit már, erről már nem dönthetek önállóan. Nos, a, az egyéb szolgáltatások, mint például a folyamatos fenntarthatósági állapot megvizsgálása is ide tartozik. Nos, tehát Immáron tehát megváltozott a tagállamok döntési, köve, döntési köre, és ezzel azt hiszem, hogy könnyebb helyzetbe hoztuk a kikötőket. Ami pedig a szociális védelmet illeti, azt hiszem, hogy itt még sok mindent tehetünk. A bizottság bizonyos elképzeléseiről még nem mondott le. Ezért mondom azt, hogy az ötös preambuló bekezdést töröljük. Itt az, az Európai Unió működéséről szóló ö, szerződés 56-os cikkére történik utalás, ez pedig nem más, mint a szolgáltatásokra vonatkozó szabadság. Nos, Franciaországban 2005-ben a franciák erre egyértelműen nemet mondtak, és a tagállamok nem hozhatják létre a, tag, a tagállami, illetve a nemzeti prioritást, ezért mondom azt, hogy a 17-es preambulum bekezdésben ezt töröljük. A 18 per 4-es cikket is mindenképpen modif- modosítani kell, ez a kereskedelmi titokról szól. Nem szeretném, hogyha egyfajta taktikai visszalépést kelljen elszenvednünk, hogy a helyi, illetve a tagállami érdekek fölé helyezkedjenek az EU-s érdekek. Köszönöm. Maria Kilön. Köszönöm szépen, Maria Kilön a következő hozzászóló. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin oman GUE angel ryhmäni puolesta kiitokset Knut Flecken. Fraktion nevében szeretném megköszönni Knut Fleckenstein munkáját. Nagyon nagy kívás jelentő nagy anyagot tudott le. Egy agály fogalmazódott meg, e- elég gyakran mostanában, a hármas cikkel kapcsolatban, melynek szigorja az volna, hogy a kikötői hatóságoknak nagyon komoly hatásköröket adna a munkakörülmények meghatározásában, és általában a működése, a szolgáltató működésének kereteit meghatározandó, mindeközben a 9-es cikk a rendeletben kimondja, hogy a szolgáltató maga kell gondoskodjon arról, hogy megszervezze szolgáltatásait. Én azt remélem, hogy mindez nem azt jelenti, hogy mindenben érvényesül ez a szabadság, a, például a, és nem na azt hagynunk, hogy oda vezessen mindez, hogy hogy, hogy egyenlő szabályok szerint működjenek az egyes szolgáltatók. Különös tekintettel legyünk a KKV-kra, külön kell választanunk a kis kikötői működtető cégeket, meg a, meg a nagy vállalatokat. Nem azonos jellegű szolgáltatásokról és vállalatípusokról van szó. Nem lehet tehát egy kalap alá venni őket. Vielen Dank. Der Köszönöm. Kirkosz a következő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Magam részéről én szeretnék köszönetet mondani Fleckenstein úrnak. Kiváló munkás végzett egy ilyen nehéz területen. Úgy érzem, hogy munkájával javult az eredeti javaslat, és jogbiztonságot teremtettünk. Igazából ez az egyetlen, ez az alapvető feltétele a versenyképességnek. Gondoljunk a kis kikötőkre, ahol alacsony volumenű a kereskedelmi tevékenység. Úgy érzem, hogy ha mindez megvalósulna, ez az új rendelet, akkor ezeknek a kis kikötőknek komoly gondjai lennének, tehát rugalmasságra kell törekedni. Második mondandóm, az EU-s kikötőket védenünk kell más kikötőkhez képest, hiszen nagyon sok olyan kikötő van, például a földközi tenger keréti részében, ahol nem vonatkoznak ezek a szabályok. Köszönöm, az Aya Sandra következő. Gracias, presidente. Yo querría simplemente, bueno, agradecer al señor Fleckenstein. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Fleckenstein úrnak. az lenne a legjobb, hogyha a határidőket teljesítenénk. A, vasúti csomagban ott nagyon gyorsan haladunk, mint egy TGV, viszont itt a kikötői szolgáltatások még rendkívül lassúak vagyunk, ezt kéne, megvalósítani, ezt kéne megváltoztatni, haladjuk, haladjunk, kérem szépen. Egyébként, egyébként pedig szeretnék, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik bizonyos szolgáltatások kivételét kérik. Lehet, hogy a kapitányok nagyszerűek, de sokszor a felügyelet hiánya megvalósul rajtuk keresztül is, mert sokszor a hajó, hajókat üzemeltető vállalatok nem szeretnék, hogyha megtörténne ez az ellenőrzés. Lehet, hogy nagyon tapasztalt kapitányról van szó, de mégis venne ez a probléma. Tehát jó lenne, hogyha a kapitányok is le, lé, rendelkeznének azzal a potenciállal, hogy ezeket a problémákat legalább azonosítsák. Nos, ez a kérdés nem csak közlekedési probléma, hanem, de persze az is teljes joggal, de más dimenziókat is érint. Ami pedig a spanyol kikötőket illeti, ez egy alkotmányjogi kérdés, és, az, és a spanyol parlamentnek kell döntenie. Ő dönt a különböző kikötői díjazásokról, egyeztetve természetesen az érintett felekkel. Csak hogy értsük egymást. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottsági a szó. Onili úr, Mártez úr. Thank you very much for, for this. Uh, Köszönöm szépen ezt a vitát. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy eh, milyen nagy minőségű ez a vita, ez az eszmecsere, és a módosító indítványokból is ez eh, tükröződik. A Fleckenstein úr által elkészített jelentés eh, is rendkívül jó. Ez összekapcsolta az elhangzott gondolatokat, és az időzítés is nagyon fontos a fehér könyvben is elismerték, illetve fehér könyvről szóló állásfoglalásban is elismerték azt, hogy mennyire fontos haladni ezzel a javaslattal. És a tanácsban lefolytatott olvasat után a soron következő elnökség, a holland elnökség szeretné önökkel elkezdeni az egyeztetést, hogy jobb keretet, keretszabályozást biztosítsunk az európai kikötők számára, hiszen ez nem csak a mobilitási lánc, hanem a beruházások szempontjából is kulcsfontosságú. Ami a módosítókat illeti, nem lenne bölcs és megfelelő részemről most részletekbe bocsátkozni, kommentálni a különböző módosítókat, ezért pusztán néhány gondolatot szeretnék elmondani a hármas és négyes fejezetekről. Itt nagyon sok minden szerepel, ami jelentősen javítja az eredeti bizottsági javaslatot, akár a pénzügyi átláthatóság, vagy a kikötők autonómiája, vagy a felügyeleti rendszerek témájában. Ami pedig a kikötői díjszabást illeti, Meissner asszony említette, hogy lehet biztosítani a kikötői szabadság esetében itt egyensúlyt lehet teremteni, ez ugyanakkor Spanyolországban egy olyan keretben zajlik, amelyet a központi nemzeti hatóság határoz meg. És ez gyakorlatilag nem tér el lényegesen egy olyan rendszertől, amely a vasúti közlekedésben is érvényesül. Az infrastruktúra üzemeltető jelentős mozgástérrel rendelkezik, de egy adott nemzeti kereten belül. Ami pedig a második fejezetet illeti, az új orientációt, amelyet Fleckenstein úr kidolgozott, örömmel fogadjuk. Ez arra helyezi a hangsúlyt, hogy a kikötők szervezetét egy keretbe helyezze, gyakorlatilag egyfajta szabadságot biztosítanak így. Lehet választani tehát egy olyan modell között, amelyben a szabad verseny a norma, vagy ezeket kizárólagos jogkörben lehet megszervezni. Itt azonban megint utalnék arra, amit a vasúti ágazat esetében teszünk, vannak bizonyos kötelezettségek, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy a kizárólagos jogot hogyan biztosítsuk. Az elszámoltathatóság végét nagyon sok ugye a közfinanszírozás, amely még a kikötőkben érvényesül, de egyre inkább növekszik az átláthatóság is, hiszen sok az Európai Unión kívülről érkező beruházás is. Nem szeretnék most pontos példákat említeni. Egy másik aspektus, ami szintén arra, ahhoz kapcsolódik, hogy bizonyos eljárásbeli aspektusokat ki kell dolgozni ebben a rendeletben, a jogbiztonság hiánya. Említették, hogy a kikötők túl fontosak ahhoz, hogy a, akár az Európai Bíróság döntési jogkörébe bízzuk ezen kikötők szabályozását. Láthattuk korábbi bírósági ítéletekből ezt. Hiszen gyakorlatilag az eljárások alapjait nem a jogszabályokatásban határoztuk meg. Ami a révkalauz szolgáltatásokat illeti, látom lehetőségét annak, hogy az egyik frakciált előterjesztett módosítók keresztül menjenek, hiszen így gyakorlatilag általánossá tesszük a tanúsítvány mentességet. Ez úgy látom, hogy jó néhány kikötőben már megvalósul, és így jobb egyensúlyt tudunk teremteni, figyelembe véve a biztonsági agályokat, de azt is, hogy bizonyos esetekben nagyobb operatív rugalmasságot kell biztosítanunk a felhasználók számára. A múltkor is elmondtam már, hogy örvendünk a szociális rendelkezések beillesztésének. A jelenlegi Európai Bizottság sokkal nagyobb hangsúlyt helyez azon, kér, azon gondolatoknak, amelyek tekintetben megfogalmazottak, és itt megemlíteném a munkáltató kötelező transferét, ez messzire megy, Ugyanakkor a bizottságnak kezdeményezési joga van, és ez összekapcsolódik ahhoz, hogy a kikötők operatív működését hogyan javítsuk, ami az a hatásértékelést illeti. Szeretném leszögezni, hogy a különböző módosító tervezetekből az derül ki, hogy a jelenlegi hatásértékelés még mindig érvényes, kivétve talán a szociális aspektusokat. Ha valóban szeretnének értékelni további aspektusokat is, olyanokat, amelyek az eredeti javaslatban nem szerepeltek, akkor ezeket egy cikk berkeiben kellene megvizsgálni. Ami pedig a koncesziókat illeti, Fleckenstein úr javaslata véleményem szerint ezt a koncesziós irányelvet nem próbálja meg egy hátsó kapun becsempészni. Véleményem szerint itt átfedésről sem beszélhetünk, illetve a koncesziós irányelv megkettőzéséről sem, pusztán egyszerűsítésről van szó. Az eredeti javaslatunkban arra törekedtünk, hogy a versenytendereket ugyanazon rendelkezések mentén szerveznénk meg, mint a koncesziókat. Igazából Fleckenstein úr egy olyan úton indult el, amely egyértelműbb helyzetet teremt, ugyanakkor egyszerűbb is, egyszerűbben végrehajtható. És úgy gondolom, hogy ez nagyon is észszerű. A bizonyos kikötők kizárásával kapcsolatban kérem legyenek körültekintőek, nehogy önkényesen különbségeket emeljenek ki a kikötők között. A TNT hálózatokra korlátozódik a hatáskörünk, éppen ezért erre a keretre terjed ki az eredeti hatály, beleértve ugye az átfogó hálózatot. Ez figyelembe veszi a kikötőbeli kereskedelem volumenét, valamint a földrajzi egyensúlyt is. Nem látok más lehetőséget. Igazából elnök úr, azt is szeretném, hogy a megerősített konzultációs mechanizmust beépítse az anyagba az előadó, hogy a különböző érdekeket jobban tudjuk egyeztetni. Köszönöm szépen, most pedig még egyszer az előadónak adom meg a szót, Fleckenstein úr a szó. A mindset... Egy röviden reflektálva mindarra, amit a bizottság most mondott, végig gondolva ezt a történetet. Ott, ahol koncesszió kiadása történik, ott a koncesszió irányelv szerint kell elbánni, eljárni. Ám ott, ahol mondjuk bérlés vagy egyéb jogi keret áll fenn, ott nem, lehet, ott nem történik meg a koncepciós irányelv kiskapon való becsempészése. Másik pont, kikötői díjak. Remélem a, a spanyol kollégákkal sikerül közös nevezőre jutni. A, ha mi nem, akkor a tanács fog ebben dönteni, ami meg nagy gond lenne. Harmadsorban kezine, lehet, hogy félreértésről van szó, nem azt mondtam, hogy a piacot nem kéne beengedni, fontos, hogy akkor ne kényszerítsük a piacot rákikötőkre, már most is más és más módon működnek, és vannak megszervezve a kikötők. Negyedik pont. Lehet arról vitatkozni, hogy a szubszidizáláshoz illik-e vagy sem ez a szabályozás. Egy dolog azonban nem megy, kedves Van kollega, ahogy ön mondta, azt nem lehet mondani, hogy minden rendben volna a munkahelyekkel kapcsolatban, sőt, évről évre romlanak a, a munkakörülmények, ami pedig az alkalmi munkát illeti. Az Európai Bizottság különös ö, körkérdéseket tett fel, a kikötői szakszeretekkel kapcsolatban. A, a versenyképesség biztosítása ugyan fontos a kikötőkben, ám itt a munkavállalatnak is szerepet kell kapnia. Teljesen egyetetek azzal, hogy nem írhatjuk itt elő, és hát nézzék is meg a megfogalmazást ezzel kapcsolatban, hogy mit kell tenni és mit nem lehet tenni. Ám ami ö, mértékadó módon ö, megtehető, hogy mutatunk arra, rámutatunk arra, hogy esetlegesen ez versenyképességi probléma lehet, és azok, akiknek lépniük kéne, vagy tárgyalni kéne, azokat hívjuk fel, hogy tegyék ezt, hogy megoldják a problémát. Ennyit megtehetünk. Ha pedig utolsó gondolatom, blogban levő kivételekről esik szó, ugye ezek itt nem igen, hogy ez, hogy ez akkor, ha nem, nem fogadják el, akkor nem, nem fogadom el én sem. És hogy ez, ez vajon zsarolása vagy sem részemről, hát lehet, hogy egy kicsit. Az, hogy mindez, amiben megállapodtunk, azt most kiskapun becsempészve szétszedik, az nem elengedhető. Riké úr utalt az olimpiai játékokra, én, mint hamburgi, csak hangsúlyozni tudom, mi is fogunk a következő évtizedben harmadszor, negyedszer próbálkozni, hogy megszerezzük az olimpiai játékok megrendezésének jogát, valószínűleg le sem sikerült. Utolsó gondolatom. Sokan megköszönték a munkámat, és azt hiszem, hogy őszintén tették, nem volt benne irónia. Én is szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak, bár akkor is, ha nem értettem velük egyet, ahogy ők sem velem mindig. Köszönöm, független attól, hogy zsarolás történt itt vagy sem, mindenkinek megvan a joga a szabad vélemény nyilvánításra, meg a szabad szavazásra, független attól, mikor teszi ez elemi joga az Európai Unióban, az Európai Parlamentnek és a képviselőknek, ezt pedig körömszakatáig megvédjük. Álljunk bárhol is. November 10-ére tervezik a szavazást, ezt ugye meg kell erősíteni, zárójában mondom, az eladók kell, hogy megvitassák ezt a... Mielőtt a következő rendi pontra kérdünk, szeretném üdvözölni vendégeinket. Wim van de Kamp egyszerre meghívta lánytestvérét, fiútestvérét és sógorát. Üdvözöljük a családtagokat, vendégeinket. Kannst du doch wahrscheinlich runterladen. Mit der Übersetzung hat ein bisschen get A tolmács egy darabig eltart, ezért csak lesebben tapsoltak, de sikerült végül is elmondanunk. Holisztikus állásfoglalás a migrációval kapcsolatban a földtengertérségében címmel. Állja különben a jelentőstevő mindenkit, kérem, hogy csendesen hallgassa végül, parancsoljon asszonyom. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik módosítót nyújtottak be. 104 ilyen kolléga volt egyébként. És mivel már holnap szavazni fogunk, együtt működtünk az árnyékelentéstevőkkel, hogy mi hamarabb sikerüljön kompromisszumot kötni. Remélem, önök támogatni fogják majd ezt a kompromisszumot a holnapi nap során. Nyár elején, mikor elkezdtem ezen a kérdésen munkálkodni, föl se tudtam mérni, hogy mekkorára növi ki magát ez a kérdés, ez a téma ezekben a hónapokban. De nyár végére, illetve őszre a menekült válság olyan témával vált, témával vált, amiről mindenki beszélt. Ez a jelenség azonban állandó jelenségé vált, és valószínűleg a klímaváltozás is csak felgyorsítja ezt. Szeretnénk olyan szakbizottsági véleményt kiadni, amely arra összpontosít, hogy milyen hatása van ennek a válságnak az európai közlekedési rendszerre. Nem volt egyszerű a véleményt megfogalmazni, mert hétről hétre rosszabbodott a helyzet, és földközi tenger válságról beszélhetünk, illetve erről kezdtünk el beszélni, de most már a földközi tengertől egészen a sarkvidékig tapasztalhatóak a válság jelei, kelettől nyugatig. megnéztük azt is, hogy az európai közlekedési rendszere milyen hatásával van a válságnak, különös tekintettel a földközi tenger környékére. Megnéztünk különböző közlekedési eszközt, megnéztük az utasszállító hajókat, megnéztük a, szá- a e, szállító hajókat, illetve hogy hogyan változott meg a helyzetük a válság kezdete óta. A LIBE szakbizottság egyébként az illetékes ebben a kérdésben, hogy holisztikus megközelítést alakítsunk ki. Egy dolog egyértelmű, a földközi tengeren a kereskedelmi hajóknak is részt kellett venni, mégpedig elég nagy gyakorisággal a megmentő feladatokban, tehát sok életet mentettek meg, és ehhez nem kaptak sajnos megfelelő finanszírozást. A kereskedelmi hajók több tízezer életet mentettek meg, és ezért örök hálával tartozunk nekik. A hajózási iparnak erről egészen egyértelmű a véleménye. A kapitányoknak, illetve a legénységnek szakmai, etikai kérdés az, hogy megmentik az embereket, és a nemzetközi tengeri jognak, jogértelmében kell eljárniuk ez nem egy fizetett szolgáltatás. Van egy jól működő van egy jól működő rendszer, egy jól működő biztosítási rendszer. Nos, arra, gondoljuk, hogy, arra gondolunk, hogy milyen, hányszor kellett közbelépni a kereskedelmi flottának, akkor elmondhatjuk, hogy túlságosan nagy arányban, és ezáltal maguk a kereskedelmi hajók is kockázatot vállaltak, illetve legénységük is. A kompromisszumos javaslatban a következőket szeretük volna kihangsúlyozni. Az EU-nak és tagállamainak megfelelő finanszírozást kell garantálni az ilyen mentőakciókhoz a földközi tengeren, kereskedelmi hajók, illetve különböző önkéntes szervezetek segíthetnek, de a felelősség nagy részét eh, más valakinek kell viselnie. Nagyon fontos az is, hogy jó legyen az együttműködés a migránsok, illetve a menekültök, menekültek származási országával, a tranzit országokkal, illetve nagyon fontos az is, hogy az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség tapasztalatát felhasználjuk. A menekültügyi válság jó menekült, válság, menekültügyi válság sajnos egy nagyon jól működött, professzionális szinten működő embercsempész hálózatot hozott létre. Közös célunk és prioritás, európai prioritásnak kell lenni, hogy ezt mi hamarabb felszámoljuk. Úgy gondolom, hogy a több milliárdos embercsempész hálózatból az a kilépés, úgy lehet ezt megoldani, hogyha biztonságos útvonalat biztosítunk azoknak, akik Európába szeretnének jönni. Szeretnék köszönetet mondani továbbá az árnyékjelentéstevőknek, támogatóak és konstruktívak voltak. Úgy vélem, hogy közösen megtaláljuk annak a módját, hogy olyan vélemény dolgozzunk ki, amit a LIBE szakbizottság is, az illetékes szakbizottság is megfelelően föl tud használni. Köszönöm szépen! Danke sehr. Köszönöm szépen. És a hozzászólók listáját lezárom, és most Luis de Grandes következik. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a hozzáállását, amelyet kezdettől fogva tanúsított az első perctől kezdve, egészen a folyamat végéig elkerülte azt a kísértést, hogy hangzatos próbáljon lenni, vagy ilyen kényes témában megpróbáljon a nemzeti lobogóba burkolózni. Nagyon jól együtt tudott működni a többi előadóval a különböző kérdésekben. Itt egy véleménytervezetről van szó, amelynek során a közlekedési szakbizottság gondolatait kell megfogalmaznunk, nem pedig olyan kérdésekbe bocsátkoznunk, amelyek a Libe szakbizottságot illetik meg. Tehát tökéletesen nem is lehetett volna az előadó hozzáírással. Különböző kényes kérdésekre odafigyelt, az aggályokra és a 15 kompromisszum, amelyet kidolgozott, ezek azt hiszem, hogy mindannyiunk hozzáállását tükrözik, ami nem volt könnyű munka. Ebből is látszik, hogy mennyire intelligens volt az előadó hozzáállása, és mennyire komolyan viszonyult ehhez az anyaghoz. A 15 kompromisszum, amely ebben a véleménytervezetben szerepel, azt hiszem tükrözi a szolidaritást, a felelősségvállalást, amelyet a Live Bizottság jelentése is megfogalmazott. Hiszen drámai a jelenlegi helyzet a feladatunkra szorítkoztunk, azt végeztük el, ami bennünket megillentett, ezen a határon nem léptünk túl, és ahogy az előadó is elmondta, meg kellett állapítanunk azt, hogy a felelősségvállalás mellett, ami a tengeri jogszabályok értelmében megilleti a szállítókat, a szolgáltatókat, eleget tesznek-e a feladataiknak, és van egyfajta hűr vagy hézag, de ők maguk is azt mondták, hogy nem, hiszen a biztosításaik megfelelően fedezik ezen kockázatokat. Tehát nem szabad pápaiban fogalmaznunk, mint maga a pápa, hanem eljön majd annak az ideje, hogyha valamilyen fajta hézagot figyelünk meg, akkor orvosoljuk ezt. Én úgy gondolom, hogy a tengerbiztonsági ügynökséghez intézett felhívás amely ugye kezdettől fogva is eleget tett feladatkörének. Ez most egy jó felhívás, hogy a jövőben is ezt tegye. Így azt hiszem, hogy bármilyen fajta esetleges hézagot a jövőben be tudunk tölteni. Elnök úr, tisztelt előadó, köszönöm szépen a munkáját. Azt hiszem, hogy tökéletesen azonosulni tudunk ezen 15 kompromisszummal, tehát azt hiszem, hogy semmilyen problémánk nem lesz, és biztonsággal, tisztelek ismerettel szavazhatunk, annak fényében, hogy eleget tettünk a kötelezettségeinknek. Köszönöm szépen, Mérész Kirkasz úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ez a menekült válság nagyon nagy kihatással, súlyos kihatással van a tengeri közlekedésre. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak a kiváló együttműködést, és szeretném megköszönni az árnyék azokat a kompromisszumokat, amelyeket kidolgoztak. Mi szocialisták a kompromisszumosok mellett fogunk szavazni holnap. Ezekben tudnék megemlítjük azokat a problémákat, amelyeket közlekedés sújtják, és a kereskedelmi flották, illetve a legénység részvételét a mentési akciókban. Nagyon fontos hogy figyelemmel legyünk a humanitárius válságra is, és a megfelelő felelősségeket is meghatározzuk a tagállamok és a bizottság mentén. A kereskedelmi hajók nem vállalhatják a, a mentési felelősséget. Az Európai Uniónak kell európai válaszokat találni a kihívásra. Persze nem meghatározható olyan könnyen a, a jogi alap sem, mert az önkéntesen mentésben résztvevő kereskedelmi hajók sok esetben büntetésnek vannak kitéve a tagállamok nem szabad, hogy bűncselekményé tegyék a mentést, ezért kell megfelelően átírjuk a 2001-es irányelvet, annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. A, a bevándorló hullámokat holisztikusan kell kezelni, és a, meg kell osszuk a terheket a dél-mediterrán, kelet-mediterrán térségben levő országokban a relokációt kell erősítenünk, hogy az Európai Unió egésze vállalja ezt a válságot, és meg kell találni a legális utakat, hogy ne a tengeren keresztül próbálna bejutni az emberek. Köszönöm szépen. Húza Tomázics a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. köszöntöm az előadót, az árnyék jelentéstevőket, és köszönöm a munkájukat, és az ECR nevében szeretném jelezni, hogy támogatjuk a legtöbb kompromisszumos javaslatot. Nagyon örülök annak, hogy ebben a kényes témában meg tudtunk állapodni, és ezt a szakbizottságunk hatáskörében tesszük. A kereskedelmi hajókat a jogszabályok arra kötelezik, hogy megsegítsék a vészhelyzetbe került embereket a tengeren, és a 82-es jogszabály is ezt írja elő. Az általam előterjesztett módosítók a kereskedelmi hajók helyzetét tükrözik, nem kapnak kártérítést, hogyha a tengeri mentési műveletekben részt vesznek, hanem éppen ellenkezőleg nagy veszteségeket kénytelenek elkönyvelni, ugyanis az árut vagy az utasokat későn tudják partra szállítani. Tehát nem lehetséges természetesen az, hogy automatikusan egy kártérítési mechanizmust léptessünk életbe, de emlékeztetnünk kell arra, hogy a mentési műveletekben résztvevő kereskedelmi hajók egész egyszerűen veszteségeket könyvelnek el. Éppen ezért úgy gondolom, hogy talán észszerű lenne, kártalanítani őket. Nem automatikusan, de kártalanítanunk kellene őket, mert ha ezt megtesszük, akkor önkéntesen is részt vennének mentési műveletekben a nyílt tengeren. Gyakran egyébként sokkal, inkább, sokkal több utast vesznek fel, mint amennyit a törvény lehetővé tesz. Köszönöm, mondja az elnök. The next is José Ignacio Faria. José Ignacio Faria következik. Obrigado, Köszönöm, elnök úr. Először is szerettem volna megköszönni a kitűnő munkát, amelyet Kilönen asszony elvégzett, és persze az árnyék eladók munkáját is köszönöm. Ez a megközelítés valóban nagyon befogadó jellegű volt. Ügyeltek arra, hogy különböző frakciók álláspontját figyelembe vegyék, ami nagyon jelentős, és ezek tükröződnek az elfogadott 15 kompromisszumban. Szeretném különös tekintettel megköszönni ezt az együttműködést, és különös tekintettel vonatkozik ez Kilenen asszonyra. A keresési és mentési műveletek a kereskedelmi hajók számára mindannyian tudjuk, hogy nagyon komoly kihívást jelentenek a migráns válság egy nagy humanitárius válság, ennek ellenére a TRAN bizottságnak a közlekedési szállítási ágazatra kellene összpontosítania figyelmét. Lehet, hogy olyan módosítókat is megszavazunk, amelyek nem kizárólag a mi hatáskörünkbe tartoznak, hanem sokkal inkább a LIBE hatáskörébe. Remélem, hogy az eredmény olyan lesz, amelyet mi is elvárunk, és remélem, hogy a Libe is figyelembe veszi az álláspontunkat. A kellő forrásokkal, eszközökkel kell felruházni a különböző mentési műveleteket koordináló ügynökségeket is. Emlékeztetnék arra, amit Luis de Grandes és Kiloden asszony is említettek már az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel kapcsolatban. Kellőképpen be kell vonni ezt az ügynökséget is ezen műveletekbe. Végezetül szeretném megjegyezni, hogy természetesen, ahogyan elhangzott már, a kereskedelmi hajók nem helyettesíthetik az európai nemzeti hatóságokat, nem lehetnek ők azok, akik elsőként választadnak erre a válságra. Továbbra is a jogi és erkölcsi kötelezettségeiknek eleget kell tegyenek, de nem szabad, hogy csak a legénység tegye meg ezt a komoly erőfeszítést, hanem támogatásban kell részesülniük, hogy a legénység által elszenvedett balesetek kockázatát is csökkentsük. Reméljük, hogy a többi frakció támogatja a mi álláspontunkat, az ALDE álláspontját is. Köszönöm. Én köszönöm. Bász Eichhaut a következő. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő kiváló munkáját melyet kifejtett a dossziéban, amely nagyon kényes kérdéseket is taglal, és ha megnézzük az egyes módosítókat, mutatja, hogy szétszaladhatott volna tematikusan ez a dosszié mindenféle irányba. Fontos volt tehát a jelentős tevő és az árnyékelőadók egyben tartsák, és a közlekedési kérdésekre koncentrálják ezt széttartó ügyeket. Néhány módosító ugyanakkor nem, nyilvánvalóan nem kerülte meg a Frontex ügyét, de mindez a libe asztalára tartozik inkább. Épp elég nehéz feladat ott megállapodni erről, ne hozzuk át ide ezeket a problémákat és nyelvezeti megoldásokat. Szerintem a kompromisszumok ebben az értelemben is jól működtek. Szerintem az az anyag, az a szöveg, ami itt van, tényleg a közlekedési kérdésekre koncentrál, hagyjuk is így mert ezzel kiegészítjük a libe munkáját, de ami a Frontex, meg a menekültáborok, meg az összes kérdést illeti, az a libe asztalra tartozik, hagyjuk meg nekik ezeket a gondokat. Köszönöm. Marik, Krisztina Nótú a következő. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaza van, a helyzet nagyon bonyolult, már most, és a Libével elég sok az átfedés, de hát nekünk is kell beszélnünk a bevándorlás kérdéséről itt a szakbizottságban. Libében is beszélünk erről, illetve tagállamainkban is. Sok felháborodott ember van. Illetve nagyon sok bevándorló, migráns, menekült belefullad a földközi tengerbe. Egyre többen jönnek ide, egyre többen próbálják meg ezt a nagyon nehéz átkelést és nagyon veszélyes átkelést. Az egyetlen igazi politika az, amit Ausztrália űz 2013. szeptembere óta, a szuverén határok akcióról van szó. Mi pedig a Mare és a Tritonnal próbálkozunk. Nulla halálos áldozat volt az ausztrál partok mentén, a földközi tengerben viszont több mint három ezeren vesztették életüket, úgyhogy az elrettentés igenis működik. A tengerem van egy évezredes norma, szabály, hogy segíteni kell a rászorulókon. De a jelenlegi helyzet kivételes. Hihetőtlenül nagy hullámban érkeznek ide a menekültek, és azt gondolom, hogy intézkedni kell, de azokat is védeni kell, akik megpróbálnak átkelni a tengere. Tudják azt is nagyon jól, hogy vannak olyanok, akik ezt kihasználják, akik érzelmeket kovácsolnak ebből. Nos, mindannyian meg kell, hogy éljük ezt a helyzetet, de nagyon fontos, hogy a tagállamok felkészítsék arra, illetve elrettentsék a menekülteket, tehát meg kell próbálni minden lehetséges média eszközzel arra kérni a potenciális migránsokat, hogy ne jöjjenek ide, ne jöjjenek erre a föld erre a földrészre. Nagyon fontos, hogy Schengent fölfüggesszük, ha kell, akkor a belső határokat is ellenőrizni kell, meg kell nézni akár, hogy kell-e blokkolni a kiindulási kikötőket. Nagyon sokszor bűnözőkkel van dolgunk, hiszen embercsempészek segítik a menekültek idehaladást, ideérkezését. És még egy dolog, de ez nem ránk tartozik, nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a kapcsolatunk a földközi tenger déli partján lévő országokkal, tehát például az iszlamista terrorizmus ellen küzdő országokkal. Jelenleg ezen véleményben azzal foglalkozunk, hogy a kereskedelmi flottára mindez milyen hatással van, ott nagyon komoly anyagi és fizikai veszélynek vannak kitéve, védenünk kell őket, erre vonatkoznak a védelmét, a módosítóink is. Közös célunk az, hogy véget vessünk ezeknek az emberáldozatoknak a tengeren. Köszönöm szépen. Köszönöm. Inez Ayala Sandra következő. Gracias, presidente. Sí. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Kjellonen asszonynak köszönetet mondani, tényleg nagyon komoly erőfeszítéseket tett, mindent megtett azért, hogy kompromisszumokat kössön. Valóban. Valóban eh, nagyon komoly eh, felelősség, illetve feladat hárul a közlekedésre, mint olyanra, függetlenül attól, hogy itt most illegális vagy nem illegális hajókról van szó, avagy ott vannak az egyéb közlekedési eszközök, a különböző vonatszerelvények, a különböző hűtőkocsik és egyéb eszközök. Úgyhogy mindenképpen elmondhatjuk a véleményünket mi, mint közlekedési bizottság. Köszönet Kilalen asszonynak még egyszer azért, hogy elfogadta a 14-es kompromisszumot a biztonságos folyosókról szóló. Azt gondolom, hogy egy kicsit előre mutatóbbnak kell lennünk, mint a jelenlegi helyzet, illetve ami a hajó tulajdonosokat illeti. Nos, a, azért mentik meg az embereket a hajó tulajdonosok, mert nem akarnak mert nem akarnak a normális működésébe a dolgoknak bele szólni. Nos, vannak olyan hajók, és halászhajók, amelyek megváltoztatják útvonalaikat, illetve vannak olyanok is, amelyek kivonják magukat bizonyos jogszabályok hatája előtt. Azt hiszem, hogy ezt meg kell próbálni ezt megoldani, sőt, meg kell akadályozni ezt. Ott van például az ötös módosító, az is erre vonatkozik, ezt én jutottam be. Természetesen ezzelhez költségek kötődnek, ezért nem kötelezhetjük arra a kereskedelmi hajókat, hogy mentsenek meg embereket, de hát erről szól a tengeri jog. Sokszor, mint említettem, tehát megváltoztatják az útvonalakat a hajók, és ez bizony, bizony felveti a különböző balesetek lehetőségét is. szerintem legitim kérés az, amit itt megfogalmazunk, de figyeljünk oda arra, hogy ezeket a jelenségeket a jövőben, ha lehet, elkerüljük. Köszönöm. Most megint a jelentős tevő, aztán kapja vissza a szót. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> hyvät kollégat, en halua viedä enää enempää yhteistä aikaa. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, nem szeretném húzni az időt, csak szeretném megköszönni mindenkinek az együttműködést. Úgy vélem, hogy ez egy olyan jelentés, amelyet együtt csapatként dolgoztunk ki, ezért mindenkinek a hozzájárulását szeretném megköszönni. Biztos vagyok abban, hogy jól fogunk tudni előre haladni ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm a szavazás. Holnap lesz, 9-től. Dann kämen wir zum nächsten. Akkor a következő rendi pontunk következik, a vízumcsomag, a körutazási vízum, Újhely István a jelentéstevő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gyorsan megköszönöm a bizottságnak, hogy megkaptam ezt a csomagot, mert nekem ez volt a jelentéstevőként a betanulási időszakom. Úgyhogy egy nagyon izgalmas fél éves munka után vagyunk kollégáinkkal, és azt mondhatom, hogy igazán hasznos munkát végezhettem azokkal a képviselőtársakkal, akik részt vettek az egyes frakciókból ebben a munkában, hiszen több mint 15 szakmai szervezettel tartottunk bilaterális vagy más jellegű rendezvényeket az új vízumcsomagról, tartottunk intergroup ülést, tartottunk turizmus task force ülést is, tehát fél év alatt igencsak megdolgoztunk azért, hogy holnap szavazni lehessen. Összességében el szeretném nektek mondani, amit persze a különböző előzetes tanácskozásokon már a képviselők, akiket érdekelt a téma, hallottak, bedolgozták magukat, mindent tudnak az ügyről, de csak három-négy adatot hagy mondjak előzetesen. Azt mondja az Európai Bizottság egy tanulmánya, hogy a jelenleg érvényben lévő, most használatos Schengeni rendszerünknek köszönhetően az elmúlt években mintegy 6,6 millió turistát veszítettünk az orosz, kínai, szaudarábiai, indiai, dél-afrikai, braziliai tehát feltörekvő harmadik országokbeli térségekből. 6,6 millió turistát csak a szigorú és ma már elavult Schengeni vízum kiadási szabályoknak köszönhetően. Azt mondja ez a tanulmány, hogy a következő 5 évben mintegy 130 milliárd eurónyi költés jelenthet, pluszban Európa számára, hogyha lazítunk, könnyítünk, észszerűsítünk a vízum, vízumszabályokon, ugyanis ennyivel többen, és főleg gazdag harmadik országok belé turisták, gazdasági emberek várhatóak. Tehát nekünk, ennek a szakbizottságnak, és én igyekeztem közlekedési szempontból és turisztikai, iparági szempontból vizsgálni az ügyet. Nekünk érdekünk, hogy átmenjenek a javaslataink. Hasonlóan az elő, előző témához. Természetesen a Líbe Bizottság más szemüvegen keresztül nézi ezt a csomagot, de én abban bízom, hogy sikerül őket is meggyőzzük. Ez tehát két kérdéskörből álló csomag. Kezdjünk a vízumkódexsel. egy 43 módosító érkezett a frakcióktól, általánosságban elmondható, hogy a dokumentum szinte minden részét akarták módosítani a képviselőtársak, és az elmúlt hetekben sikerült kompromisszumokat kössünk. Azt hiszem a múlt heti Shadow, Shadow raportőri értekezlet után, hogy talán a frakciók nagy részével sikerült megállapodjunk. Az elmúlt hetekben megjelent a Libe Bizottság jelentése, ez egy, egy módosítás további könnyítéseket javasol. E, ezekben a témákban a Trump bizottság tagjai is adtak be módosítókat, e, Inez például maga is többet. Ezen alapul egyébként az első kompromisszumos módosító, amely lefedi a recitál 10-es, 1-es, 2-es és 18-as módosítókat, bár gondolom, hogy azok, akik foglalkoztak az ügyel, ezt már tudják, hiszen a felkészítő anyag ott van előttük, de azért nekem dolgom ezt most elmondanom. Ez két könnyítést tartalmaz, a kompromisszumos javas, módosítóban egyrészt megnöveli a kérelmezést megelőző időszakot, az eredetileg 12 hónapról 18 hónapra, másrészt a jogszerű használatnál az eredetileg kötelezően előírt két vízum helyett elegendőnek tart egy vízum meglétét. Ez alapvetően a tengeren dolgozó legénységek életét könnyíti meg. Mindez állítom, hogy nem fokozza a biztonsági kockázatot, mivel csak a korábban igazoltan jogszerű látogatásokat tett kérelmezők lennének jogosultak a többszöri beutazásra jogosító vízumra. Ez volt tehát az első kompromisszumos módosító. A másik forrása a módosítóknak a más országok, világrészek tapasztalatainak lefordítása és adaptálása az európai szintéren. Itt meg kell köszönjem az EPP eh, Shadow Reporter munkáját Claudia Agoyar képviselőasszonynak a javaslatait. Ő egy online regisztráció lehetőségét is felvetette, ahol a megvalósításhoz szükséges technikai kérdések tisztázása és annak biztosítása, hogy ezt lehetőségként kínálhatja minden tagország, ez szerepel tehát az ő javaslatában. Eddig erre vonatkozóan nem volt európai gyakorlat, ezen alapul tehát a második kompromisszumos módosító, ez az IPP-től jön tehát, amely a 14-es, 36-os, 37-es módosítókat fogja össze. Ez, ahogy említettem, az online lehetőség megjelenítése, ingyenes legyen a felhasználók számára, és a tagországoknak legyen meg a lehetősége, hogy milyen formában építi ki ezt. Ezt is befogadtuk, és kompromisszumot tudtunk kötni. Emellett szeretném kérni a támogatását a bizottságnak a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadható idejének megnövelésére. Ezek a 6-os, 7-es, 8-as módosítók, a bizottsági anyag minimum három évben határozza meg az érvényességét a többszöri belépésre jogosító vízumnak. Én azt javaslom, hogy ezt növeljük meg minimum öt évre. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez növelné a harmadik országok állampolgárainak, alapvetően egyébként főleg gazdasági üzletembereknek, szakembereknek Európába tett látogatásait, és ösztönözni a gazdaságot. Ezzel párhuzamosan a bizottsági anyag maximum érvényességi időket is meghatároz, a minimum három évhez maximum öt évet társít, az én javaslatom a minimum öt évvel párhuzamosan tíz évben maximalizálná, maximálná a többszöri beutazásra szóló vízumot. Itt is elmondom, nem jelent biztonsági kockázatot, mivel csak a korábban igazoltan és jogszerűen tett látogatást kérelmezőknek adnánk többszöri és hosszabb beutazásra jogosító vízumot. Ahogy említettem, vannak természetesen olyan képviselőtársak is, akik szigorítanának. Én ezekkel ezeket a javaslatokat értem, de vitatkoztam velük, és nem tudom őket elfogadni. Majd a bizottság most vitatkozik, holnap meg szavaz. Dalton képviselő például az ICR-ból e ilyen javaslatokat tett. Végül, de nem utolsó sorban szeretném eh, megköszönni eh, Bilbao Barandika képviselőasszonynak a módosítóit, eh, aki ugyancsak kifejezetten hasznos javaslatokat tett. Ez tehát az első vízumcsomag, egy perc, egybe, a kettőt egybe foglalom. A körutazói vízum kérdésében 16 módosító érkezett. Itt is köszönet az együttműködésért egy szóbeli módosítás. Ich muss mal kurz unterbrechen, weil um 17 Uhr. Félbe kell szakítsam, mert 5 órakor jön a biztos, ezért egy kicsit rövidre kell fogjuk, és lezártuk már a hozzászólók listát, és kérem röviden. Mi fél évet dolgoztunk azon, hogy kapjunk fél mhm. órát arra, hogy elmondjam. Arról én nem tehetek, hogy az előző napi rendek megcsúsztak, úgyhogy még azt az egy percet, ami a második csomagra vonatkozik, azt engedje meg nekem, hogy elmondjam, különben nem tudom, miről szavaz a bizottság holnap. Tehát a másik része a csomagnak az úgynevezett Turing víza, Turing vízum, tehát körutazói vízum kérdése, ebben egy új vízumtípus jelenik meg, amelyben a tartózkodás helyett több hely is lehet. Claudia Aguiar képviselőasszonynal egy közös szóbeli javas, módosítást javaslunk, E, e, bízom abban, hogy el fogják e, fogadni. Tárgyaltunk a cirkusztársulatokkal, színházi társulatokkal, tehát ilyen szakmai szervezetekkel is. Minden egyéb kérdésben sikerült megállapodunk a képviselőtársakkal. Remélem, hogy a LIBE bizottságban is sikerül a képviselőtársakat meggyőzni. Ezúton köszönöm még egyszer elnök úr türelmét, hogy ezt a 8 percet megkaptam, másrészt pedig a bizottság tagjának az együttműködést. Köszönöm szépen! ging ja nicht darum, ob es eine... Nem, arról az egy percről volt szó. Én általánosakban véve kértem, hogy röviden fogalmazzon, és gyakorlatilag mindenki, mindenkinek csak egy percet tudok biztosítani. Deli Andor következik. Uh, thank you, Chair. Basically on... Um, Köszönöm, elnök úr. Claudia Montero nevében szeretném felolvasni a néppárt részéről a hozzá hozzászólását, mint árnyék előadó. Szeretnék gratulálni minden munkatársamnak a munkáért, amelyet a két kiváló dokumentumba fektettek, amely egyszerűsíti és modernizálja a vízumkódexet, egyrészt, másrészt egyszerűsíti a jogos beutazás mikéntjét Európába. A vízumkódexsel kapcsolatban 43 módosító született összesen, és két kompromisszum a vízumkérelmi eljárásokat egyszerűsítik, főleg a kompromisszum, a, a hajózó személyzet számára és más rendszeres Európa utazók számára lesz hasznos, a másik pedig az online határon beléptetést teszi, révén teszi könnyebbé az utasok beléptetését. Az Európai Bizottságot felkérjük, hogy egy egységes weboldalt hozzon létre, mely révén online vízumra lehet kéremet benyújtani. A legtöbb destinációs célnál már működik ez a rendszer, mi Európa lemaradt ebben egy lépéssel. 16 módosító született a körutatási vízummal kapcsolatban, mely kutatók, diákok, nyugdíjasok üzletemberek számára tesz lehetővé, hogy körbeutazzanak, a, anélkül, hogy 90 napnál tovább maradnának egy tagállamban. A tagállam, amely dönt ebben, az kell legyen, ahol először belép a jelentkező. Innovatív eszköz ez, melyet a szakbizottságnak támogatnia kellene, hiszen több beutazást tenne lehetővé a Schengeni térségbe, több ide, turistát engedne ide. Aztán. Yeah, thank you, Chairman. And, um... Köszönöm, elnök úr, lenne néhány észrevételem nekem is, illetve Dalton uh, úrnak is, aki nem tudott eljönni. Köszönet a jelentéstevőnek és az elég jelentéstevőknek. Az ECR véleményét mondom. Üdvözl, üdvözli a kolléga azt, hogy legyen egy vízuminformációs olyan vízuminformációs oldal, weboldal, amely érthetően érthetően kezelni az adatokat, aztán a preregisztrációs rendszert is támogatjuk a külső határokon, illetve és ezt támogatjuk is, de vannak vannak azért fenntartásaink, például a körutazásos vízummal kapcsolatban. Tudjuk, hogy nagy a nyomás, amely Európára helyezkedik migrációs szempontból, de az embereknek amikor vízum iránt, vízumért folyamodnak, az embereknek mindig tudni kell bizonyítaniuk azt, hogy el tudják magukat tartani. Sajnos a konzulátusok túlságosan nagy terhet ró ez, és még egy dolog, a határidők kérdése, szerintem nem realisztikus az, hogy magunknak, magunkra nyomást helyezünk azáltal, hogy különböző határidőket szabunk magunknak, hogy milyen, hossz, milyen mennyi idő alatt kell egy-egy vízum kérelmet elbírálni. Egyébként pedig köszönöm szépen, holnap meglátjuk, mi lesz a szavazás eredménye. Thanks. Köszönöm szépen, Iszász Kumbilbao következik. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szeretném kifejezni hálámat az előadónak az erőfeszítéseiért, valamint azon dinamikáért, amelyről gondoskodott. Egyértelmű az ilyen jelentések célja, mi egyetértünk, és erről a múlt héten vitáztunk is a kompromisszumok kapcsán egyetértünk az online platformokkal, ami pedig a körutazói vízumot illeti, úgy gondoljuk, hogy ezt frissíteni kell, napra készé kell tenni ezt a vízumot, és voltak módosítók, amelyekben azt várjuk el, hogy maximális biztosítékokat nyújtsunk, bármilyen fajta incidens esetén ezen biztosítékok túlzásnak tűnnek, éppen ezért mi ennek fényében fogunk szavazni. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb aspektusok, amelyekről egyeztettünk, és ennyi lett volna. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, most pedig Ines Ayala Szender következik. Sorry. Thank you. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az erőfeszítéseiért, a kitűnő munkáért. Valóban megpróbált olyan javaslatokat kidolgozni, amelyek biztatóak, megpróbálunk lehetős lépéseket tenni annak érdekében, hogy ezen vízumok nem további problémákat szándékoznak előidézni a különböző személyek számára, művészek, előadó művészek, diákok, professzorok számára. Mivel a határidőt 18 hónapban korlátozza, az én módosítom ennél szigorúbb, de akkor ezt visszavonom és akkor így egyeztetünk. Ez, ez lesz javaslatom holnapra. marie Köszönöm, marie Krisztina Arnotu. monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy amikor az európai nemzeteknek ezzel a példa nélküli migráns hullámmal kell szembesülnie, akkor az emberek egy kicsit magukba néznek. Nos, gondolkodtunk azon, hogy kell egy új típusú vízum, amely egy évig vagy két évig lehetővé tenni a harmadik országból származóknak az, hogy az, a Schengeni övezetben mozogjanak. Hát ezen el kell gondolkozni, el kell azon gondolkozni, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy szabadon mozoghassanak az emberek a Schengeni térségben. Azt gondolom, hogy hogyha a külső határokon nem tudjuk ellenőrizni ezt a hatalmas menekült áradatot, akkor azt a belső határokon kell megtenni. Lehet, hogy vannak gazdag külföldiek is Európában, de úgy tűnik, hogy a bizottságnak sikerült egy stratégiai kérdésben előre, tartok attól, hogy az európai intézmények már megint nem tudják, hogy pontosan mit csinálnak, nem tudjuk, hogy mi a cél. Szeretnénk a tagállami rendszereket lerombolni azért, hogy legyen egy supranacionális rendszerünk, pedig ezt az emberek nem akarják Európában. Nos, mindezekért az, mindezen okok miatt nem tudom ezt az új típusú vízumot elfogadni a parlamentnek blokkolni kéne ezt a kezdeményt, mindjárt befejezem, elnök és hogyha ezt elfogadjuk, akkor a bizottság nyilván még ennél is többet akar, még inkább el akarja venni a tagállami szuverenitást bevándorlási témában is. Köszönöm. Danke, jetzt hat das Wort für die Kommission Tobias Mullensiefen. Tobias Mullensiefen kapszott a bizottság részéről, és őt is kérném, hogy röviden fogalmazzon. Ich werde nicht kurz. Igen, rövid leszek. Elnök úr, köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadóknak is a munkáját, illetve a bizottság javaslata irányába tett, nyújtott támogatásukat. Vannak korábbi vannak további könnyítések, amelyeket tanulmányozni fogunk, vannak érdekes gondolatok, ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, szem előtt kell tartanunk, hogy nem mindent fog a tanács valószínűleg minden további nélkül elfogadni, tehát egyensúlyra kell törekednünk itt, illetve majd a tanácsabbra egyeztetések során, ami a körutazói vízumot illeti. Köszönjük a bizottság támogatását, Nyilván ennek vannak az idegenforgalomra nézve is komoly kihatásai, és fontos lesz nem megfelelkezni ezen aspektusról, amikor majd a LIBE bizottságnál is ez terítéken lesz. Tehát el kellene kerülnünk azt, hogy túlzottan korlátozzuk a hatályt, illetve túl szigorú feltételeket fogalmazzunk meg, hogy gyakorlatilag lehetetlen ez bárki számára biztosítani ezt a körutazói vízumot. Elnök, köszönöm szépen, most pedig még egyszer új helyi úr kap szót. Köszönöm szépen, gyorsan összetudom foglalni a vitában elhangzottakra az észrevételemet. A támogatást, az együttműködést megköszönve holnapi szavazáson abban bízom, hogy mi közlekedés és turisztikai, iparági, pozitív szavazáson leszünk túl. A Libébe egy másik típusú vita zajlik majd. Egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, itt többen is elkezdték a most minket nyomasztó menekült helyzetet felhozni, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Kérem szépen, hogy ezt ne is emlegessük, mert félreértések lesznek a parlamentben később. Az én házantalon, én lakom Magyarországon, az az a hely, ahol a legnagyobb gócpontja volt az elmúlt hónapokban, a legtöbb felvételt onnan láthatták. Az én házamtól 10 kilométerre több mint százezren jöttek be az elmúlt fél évbe, és senki nem vízumot kért tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz, az egyik egy vízumpolitikai kérdés, a másik pedig egy menekült és bevándorlás politikai kérdés. Nincs a kettő között összefüggés. Köszönöm szépen az együttműködését a frakcióknak, és holnap kérem a támogatásotokat, és köszönöm szépen elnök úrnak a türelmet. Danke sehr. Én is köszönöm a szavazásra pedig holnap 9 órakor kerül sor. Most pedig folytatjuk a koordinátorok ülésével, és kérném, hogy azokat, akik nem vetnek részt ezen az ülésen, hagyják el most a termet.